megtalálják a jegyzőkönyvben. Egy korrigendumról is be kell számolnom. A Libe Bizottság a következő korrigendumot fogadt el egy parlamenti szöveggel kapcsolatban, a 216-os szabály alapján. A 2011-es július 5-i első olvasatban elfogadott tanácsi és parlamenti közös szövegben, amely egy európai ügynökséget hoz létre az számítógépes rendszerek működtetésével kapcsolatban a szabadság, biztonság és jog érvényesülése térségében elfogadtuk a P7TA Prof 2011-0304-es anyagot, és ebben a 216 per 4-es bekezdésben egy javítást kell eszközölni, ennek a szövegét ugyancsak mellékeltük, és ugyanaz érvényes rá, hogy ha legalább 40 képviselő nem ellenzi ezt, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A, a kiosztott anyagon